Il Presidente! Az elnök. Allora, buon pomeriggio a tutti. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, folytatjuk az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét kiosztottuk. Van-e megjegyzés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadottnak tekintjük a tegnapi jegyzőkönyvet. Nézzük akkor a tanács álláspontját az általános költségvetési tervezetre vonatkozóan 2014-ről. Van spontán felszólási lehetőség. Innanzitutto l'onorevole És kék kártya is. Argivandes Rimkunásznak adom meg a szót a tanács nevében. Parancsoljon! Uh, thank you, Mr. President. Mr. President, honorable members of the parliament. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy megtiszteltetés, hogy uh, képviseletem ma a tanács álláspontját, a tanács általános költségvetési tervezetre vonatkozó álláspontjának tekintetőben a 2014-es év vonatkozásában. A tanács ezt szeptember másodikán fogadta el. Elnök úr, tisztelt képviselők! Rögtön az elején szeretném biztosítani önöket, hogy a tanács a bizottsággal és a parlamenttel is szeretne szorosan együttműködni az elkövetkezendő hetekben és hónapokban, hogy realisztikus és kiegyensúlyozott költségvetésünk legyen 2014-ben. Szükség van a szoros együttműködésre. A tanács részéről konstruktívan szeretne együttműködni, és a kompromisszumok szellemében. Örömemre szolgál, hogy látom, hogy a múlt heti, szeptember 3-i költségvetési tárgyalás nagyon pozitív eredménnyel járt és bátorító volt. Nagyon örültem annak, hogy minnyáján a tanács és az Európai Parlament is megállapodik eh, azon programok prioritásában, amelyek a foglalkoztatást és a növekedést szorgalmazzák. Most eh, szeretném ebben a tekintetben kihangsúlyozni, hogy eh, a tanács általánosságában elfogadja 2014-es bizottsági javaslatokat, ami a működési végrehajtásra vonatkozik a több éves pénzügyi kereten belül. Szeretnék eh, rámutatni, hogy a tanács által javasolt csökkentések eh, alapos vizsgálatokon nyugszanak, hogy eh, hogyan lehet megvalósítani a különféle programokat, terveket. Nem alkalmaztunk általános megközelítést, így nem kerül sor igazságtalan kurtításokra. Az új több éves pénzügyi keretben 142 milliárd kötelezettség vállalási elkötelezettség van. Ezt a tagállamok nagy többsége támogatta. Most figyelmüket szeretném három nagyon fontos elemre felhívni, amelyek a tanács álláspontjának alapját képzik. Először is a tanács úgy döntött, hogy olyan programokat részesít előnyben, amelyek Európát visszavezetik a fenntartható, tartós munkahelyek teremtéséhez. Nagyon fontos az ifjúsági munkanélküliség elleni harc, az Erasmus, a kutatás és oktatás fejlesztése. Másodszorban a tanács figyelembe vette a tagállamok folyamatos erőfeszítéseit, hogy konszolidálják nemzeti költségvetésüket. Különleges hangsúlyt fektettünk a jelenlegi közigazgatási kiadásokra a tagállamok belpolitikája tekintetében. Harmadsorban a tanács úgy gondolja, hogy a többéves pénzügyi keretben megfelelő mozgásteret megfelelő plafonokat hagy, hogy előre nem látott helyzeteket kezelni tudjunk. Elnök úr, tisztelt képviselők, röviden vázolnám a tanács álláspontjának fő elemeit és a éves pénzügyi keret szerkezetét. Egyes. Az intelligens és befogadó növekedés a tanács ennek a szakasznak különleges jelentőséget tulajdonít, hiszen eh, ezen a téren eh, jelentős hozzáadott értékről van szó. Hogyha belegondolunk az Európa 2020-as stratégiába, főleg a kutatás, versenyképesség, vállalkozások és a innováció alatt A növekedési és munkahely teremtési tekintetben eh, Mindenképpen a kis és közép vállalatok helyzetét szeretnénk támogatni. Ezen kívül szorgalmazzuk a oktatásba, képzésbe, Erasmusba történő befektetéseket. Itt nagy infrastruktúrális projektekre koncentrálunk. Ennek alapja pedig a felszívó képesség megfelelő módon történő felbecslése. A tanács azt javasolta, hogy nagy projekteknél csökkenések legyenek, mint az ITER és a transeurópai hálózatok. Ez pedig egybe vág a bizottság jelenlegi álláspontjával. Itt a Horizon 2020 és az Erasmus élvez prioritást, és bizonyos kiadásokat nagy projektek tekintetében elhalasztunk további évekre. A tanács azt is szerette volna biztosítani, hogy a kifizetési kötelezettségvállalások strukturális beruházások tekintetében megvalósuljanak. Itt a gazdasági, szociális és területi kohézió tekintetében 7,5%-os növekedést irányoztunk elő a 2013-as évvel összehasonlítva. Az Európai Tanács következtetései, amelyek június 27-28-án voltak, és itt 6 milliárd eurós kihelyezést döntöttek a fiatalok munkanélküliségének leküzdése ellen, ezek eh, olyan EU-s eh, régiókba folynak majd, ezek a források, 2014. januárjától, ahol különösen magas a fiatalok munkanélkülisége. Most áttérek a második szakaszra, a fenntartható növekedés és foglalkoztatás. Itt a 2013-as összegekhez képest a tanács egyetért azzal, hogy eh, a piac vonatkozású és a közvetlen kifizetési vonatkozású tételek esetében 27%-os növekedést irányozzon elő. Az Európai Vidékfejlesztési Alap és az Európai Tenger és Halászati Alap esetében a legújabb információink alapján át szeretnénk eh, tekinteni a bizottság eh, őszi levele alapján. Ami a három szakaszra vonatkozik, ez a biztonság és a polgárság, állampolgárság. Itt eh, szerény csökkenéseket irányzunk elő a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok tekintetében. Természetesen az abszorpciós képességek alapján. Itt Fontos téma a menedékjog és a bevándorlás, a külső határok védelme, a biztonság, a belső biztonság, a közegészségügy és a fogyasztóvédelem. Ami pedig a négyes szakaszra vonatkozik, globális Európa. Itt kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok vannak, és pedig alacsonyabb szinten, hogy jobban visszatükröződjenek a realisztikus felszívási készségek. Ez a szakasz az 1A-val és az 1B-vel együtt, és a kettes szakaszsal együtt egy kifizetési előirányzatokon, kifizetési előirányzatokról szóló kijelentésen alapul, amelyet a bizottság a 2014-es költségvetés kiegészítés, költségvetés módosítás tekintetében eszközölt. Ebben a tekintetben áttérek az ötös szakaszra, adminisztráció. A tanács elismeri azokat a fáradozásokat, amelyeket a tagállamok közgazgatásai tettek. Itt főleg eh, a 5 százalékos eh, személyzeti csökkenésre gondolok 2010 és 2017 között. Azonban további megtakarítási potenciálokat is észletünk. A tanács a 2011-2012-es bérszintre való visszatérést javasolja. A tanács viszont úgy véli, hogy itt nem az ő dolga, hogy felülvizsgálja a bíróság döntését. A decentralizált ügynökségekre térnék most ki. Itt a tanács ismét forrás csökkentéseket javasol kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok tekintetében, a személyzet tekintetében. A tanács, mint általában, nem módosította az Európai Parlament idevágó véleményét. Most megnézzük a hatos szakaszt a bizottság javaslatának tükrében. Elnök úr, tisztelt képviselők, meg vagyok győződve róla, hogy a tanács álláspontja a 2014-es költségvetés tervezetről megfelelően kiegyensúlyozott, hiszen nagyon bonyolult gazdasági helyzetben vannak a tagállamok, és Szeretnénk eh, garantálni a megfelelő előirányzatokat is. Szeretnénk a pénzügyi konszolidációt eh, és a munkahelyteremtést szorgalmazni. Minnyáján egyetértünk abban, hogy eh, olyan programoknak kell prioritást élvezniük, amelyek európai szinten kerülnek megvalósításra, és nagyon fontos, hogy megkapják a megfelelő finanszírozást. Azonban minnyáján köt minket a költségvetési fegyelem. A pénzügyi célok lényege, hogy csökkenjen az államok, a kormányok eladósodását. Hiszen az Európai Unió költségvetése nagymértékben a nemzeti költségvetéseken alapul. Ebben a tekintetben minnyáján egyetértünk. Éppen ezért meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt annak érdekében, hogy megfelelő időben megvalósulásra kerüljenek a programok, másrészt pedig csökkentenünk kell a nemzeti deficiteket. Minnyájuk egyetértésével és támogatásával szeretnék számítani. Elnök úr, tisztelt képviselők! Az Európai Unió 2014-es költségvetése alapvető szerepet játszik a gazdaság támogatásában, hiszen katalizátor szerepe van a növekedés és a munkahely teremtés tekintetében. Remélem, hogy ez a közös célunk vezet minket majd az elkövetkezendő hónapok során. Szeretnénk 2014-es költségvetésben megállapodni. Köszönöm figyelmet! Mr. Uh, uh, Rimkusas. Rimkunyász úr, köszönöm szépen. Most Lewandowski úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Elnök úr, miniszter úr, tisztelt képviselők! A mai ülés számomra második lehetőség a három oldalú egyeztetéseket követően, hogy elmondjam, mennyire aggaszt a tanács olvasata a 2014-es költségvetés tervezett javaslat vonatkozásában. Amikor 2014-re a tervezet készült, egyértelmű üzenetet közvetítettünk. Most nem lehet úgy tennünk, mint eddig. Sok oka van ennek. Rendkívül sajátos kontextusban járunk el, a következő több éves pénzügyi terv tárgyalásainak igen előharadott állapotában, hogy fontos referenciát tartalmazzunk ez a javaslat erre. De mivel alacsonyak a küszöbértékek már az első időszakában az MFF-nek, javaslatunk az volt, hogy 6%-kal, vagyis 9,1 milliárd euróval kevesebb mint amire idén van szükségünk, a kifizetésekben pedig 8,4 milliárd a, a 2014-es szükségletekhez képest. Úgyhogy nem lehet úgy csökkenteni, ahogy ezt szoktuk, és tényleg nagyon aggaszt a tanács olvasata, mert úgy jár el, ahogy ezt eddig tettük, és a 2013-as már is nagyon megnyírbálja a kötelezettségvállalásokat 2400 milliárddal és több mint egy milliárddal a kifizetéseket. Nos, ami az ígéreteket illeti, nevezetesen, hogy minden eszközt fel kell használnunk a növekedés, a versenyképesség támogatására Európában, mivel nagyon gyenge az idei és a jövő évi fellendülés Európában, Ebben a kontextusban tényleg a csökkentések segítségével lehet ezeket a területeket támogatni. A legjelentősebb csökkentések azon fejezeteket érintik, amelyek a KKV-kat érintik, például a 2020-as fejlesztésekre. Aztán, ami az adminisztratív támogatásokat illeti a kutatás az infrastruktúra terén, ez tényleg katasztrofális lehet a programok végrehajtását illetően, ami a külszolgálatot illeti. Önök is tudják, mi folyik Európa túl. Ott van Szíria. A kötelezettségeink végrehajtását érinteni ez súlyosan a külvilággal szemben. Nem tudom elfogadni a magyarázatokat, az érveket, hogy azért van ez így, mert az úgynevezett rugalmasságra van szükség, ezért tesszük ezt, illetve a 2014-es fejlesztésre. Nos, ami a rugalmasságokat illeti, az különleges eszközöket, pontosan ezekkel kellene a küszöbértékeket módosítani tudni. Úgyhogy ez nem jó magyarázat erre. Ezen kívül a további erőfeszítések annak érdekében, hogy tovább csökkentsük, amiket már csökkentettünk, tulajdonképpen már, ne, már nem elégítik ki a 2014-es igényeket, és ez rendkívül aggasztó. Aggasztó ez a mostani projektet, projektek élek ciklusát illetően, de már 2004-ben is így lesz ez, hiszen ismerjük az európai helyzetet, a munkaerőpiac helyzetét. Úgyhogy tényleg most talán a kifizetési fejlesztéseken a közös ülésünkön megvitathatnánk azt, hogy hogyan lehetne a nagy projektek futamidejével egyeztetni például Európában, mert egészségesen kell a költségvetéshez hozzáállni, akkor, amikor ilyen nagyon kényes helyzetben van Európa. A az előirányzatok csak 90% az úgynevezett elkülönített, és 10%-ot szántunk az új programokra a 2014-20-as több éves pénzügyi keret vonatkozásában. Ha csak a bíróság másképp nem dönt. Az ügynökségekkel kapcsolatban is nagyon szigorú a hozzáállás 4%-os csökkentést tapasztaltunk. Ez nem felel meg az intézményközi megállapodásnak, ahol is 1%-ról volt szó. Úgyhogy, tisztelt képviselők, arra kérem a parlamentet, hogy vegyék figyelembe ezeket az érveket, amikor a 2014-es költségvetés olvasatára készülnek. Nagyon hálás vagyok Ann Jensennek, aki időben kérdezte el, a, aki időben elkészítette a listát a különböző kísérleti programok felméréséről, ez nagyon sokat segített nekünk, és tényleg nagyon jó együttműködésre adott lehetőséget az eljárási keretek között. Amire most viszont szükség van, az, hogy figyelembe vegyük mindazt, amiről már tudunk. Először is egy sajátosságról. A 2014-20-as pénzügyi keret vonatkozásában, hogy előre kell hozni az Erasmus, a Horizon 2020-as programok vonatkozásában, aztán ott van a mezőgazdaság és a halászat. Maradjunk azért optimisták, hogy az egyeztetés során 21 nap alatt sikerül a feladatunkat ellátni, és talán jó eredményre jutni. köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lewandowski úr, biztos úr. Most Monika Holmeier asszony következik az Európai Parlament előadója parancsoljon. President. Elnök úr, tisztelt tanácsi elnökség, Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Először is, ami az általános költségvetést illeti, két-három megjegyzésem lenne, mielőtt áttérnék a parlament költségvetésére. Úgy hallottam, és tiszteletben tartom azt, hogy a tanács soros elnöksége úgy foglalt állást, hogy általános megszorításokat, csökkentéseket nem kíván végrehajtani. Kicsit az a benyomásom, hogy a költségvetésnek a prioritásai esetében lesznek kénytelenek megszorításokkal élni. Az egyes tagállamok ugyanis nehézségekben vannak, ugyanakkor nem minden egyes megszorítás követi azt a logikát, amit mi közösségi szinten szeretnénk végrehajtani és elvárhatónak tartunk. Én már most előzetesen támogatom Jensen kollégát, és szeretném kifejezésre jutatni, E, ezzel kapcsolatban, hogy támogatom őt. Az Európai Parlament költségvetésével kapcsolatban pedig szeretném hozzáfűzni, hogy az Európai Parlament e, a költségvetésével most első alkalommal mozog az inflációs ráta e, irányába. Ez tehát egy átalakulás, egy különleges helyzetnek köszönhető százalékos többletköltséget fog okozni e, a következő időszak, a demokráciának a támogatása. Ez az, amit mi el tudunk követni, ami ellen nem tudunk védekezni. Hogyha pedig megnézzük e, a szorosabb összefüggéseket, amiket felmutatott a Gazdasági Szociális Bizottság és a Régiók Bizottság, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy a jelenlegi javaslatokban még nincsenek konkrét számok, tehát abból indulunk ki, hogy a konkrét szám, adatok majd akkor kerülnek bele a javaslatba, hogyha a tárgyalások lezárulnak. Összességében az Európai Parlamentnek a költségvetése egy megtakarításokat előtérbe hozó költségvetés lesz, ahol már reál növekedés nem lesz, hanem 0,3%-os reál ö, csökkenés lesz érintve a jogalkotási és a horvát csatlakozásból adódó költségeket is. Ami a többi intézményt illeti, különösen az Európai Külügyi Szolgálat esetében szeretnék szót emelni, ugyanis az a benyomásom, és a három oldalú párbeszédek esetében is azt tapasztaltam, hogy nem lehetek biztos abban, hogy a tanács ténylegesen felvállalja még a korábbi döntését és az Európai Külügyi Szolgálatot 1,7%-os növekedés mellett olyan e, intézménynek tekinti, ami még kiépülőben van. Úgy gondolom, hogy a rá biztosított források kicsikét szűkösek ebből az okból, azt az intenzív elképzelést fogalmaztam meg, hogy az Európai Külügyi Szolgálatot e, különösen a biztonsági feladatokat nézve és az Edward Snowden ügyet nézve megfelelő feltételekkel, műszaki feltételekkel kell, hogy ellássuk, erről beszélgetnünk kell. Ami a többi intézményt illeti, itt azt kellett, hogy megállapítsam, hogy nem igazán tartottuk magunkat az általános elemzéshez. Szeretném kérni ezért a tanácsot, hogy egy intenzívebb párbeszédet folytassunk már a tárgyalások előtt, mert nekem az az aggodalmam kissé, hogy az általános megtakarítási eh, kényszer eh, az nem érvényesül feltétlen mindenhol a költségvetésben. Tehát erről beszéljünk mindenképpen, hogy egy értelmes és célszerű költségvetést alakítsunk ki úgy saját magunk, mint más intézmények számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jensen következik. Tak, herr formand. Den umiddelbare reaktion i Köszönöm szépen. A parlament első reakciója igazából a csalódás. Azért, mert pont ott vannak csökkentések, ahol szeretnénk foglalkoztatást és növekedést elérni. Nem tudom, hogy megfelelő dolog ez. Nem, nem megfelelő. Igazából már egy eh, takarékossági költségvetést javasolt a bizottság, amely az idei év alatt van 5-6-7 százaléka. Tehát ez már egy takarékos költségvetés. A tanács, az innováció, a kutatás tekintetében javasolt csökkenéseket, ez pedig azt jelenti, hogy eh, a júliusi többéves pénzügyi keretről szóló megállapodás ellen cselekszik a tanács. Szerintem pont a képzés, oktatás, innováció és kutatás támogatandó. Szégyen gyalázat, hogyha tanács nem tartja magát ehhez a megalapodáshoz. Mi mindenképpen szeretnénk eh, az ifjúság nevében is eh, felszólalni. És nagyon szűkösek a források más területeken is, tehát például a külügyi kapcsolatokban, tudjuk, hogy Szíriában mi van, egyre több a menekült, és ezzel a szűkös költségvetéssel nem tudunk mit csinálni. A tanács rendszeresen csökkentett a közigazgatási területen, és ez elfogadhatatlan. És ezt a biztos is említette. Végezetül pedig itt vannak az ügynökségek, itt a parlament sem ért egyet teljes mértékben a bizottsággal, de nagyon fontos az, hogy a pénzügyi felügyeletek nagyon lényeges szerepet kapnak majd. Hogyha az egészet megnézzük, az ügynökségi költségvetésre kapcsolatban, akkor itt még egyszer kell ezen gondolkoznunk. Megnézhetjük, hogy milyen mértéket képviselnek a kifizetés előirányzatok. Ennek az eredménye az volt, hogy rendszeresen éveken át elfogadtuk, hogy egyre kevesebbet fizessenek be a tagállamok. De most már olyan keveset fizetnek be, hogy fáj. Az idén komoly problémáink vannak, hogy a bizottság egyáltalán ki tudja fizetni a számláit. És jövőre pedig csak rosszabb lesz a helyzet. Ez elviselhetetlen, hogy a bizottságot ilyen helyzetbe hozzák. Éppen ezért a parlament világosan koncentrálni fog a kifizetési előirányzatokra a tárgyalások során. Tehát szeretném elmondani, hogy nem lesznek könnyűek a tárgyalások, amelyek előtt állunk. Természetesen ez az idei költségvetés módosítással is összefügg majd, de már most szeretném kijelenteni, hogy eh, a litván elnökséget üdvözlöm, szeretném Rimkunas urat üdvözölni, és köszönöm, hogy eh, vezeti majd a tárgyalásokat. Remélem a jó együttműködés vezérli majd a tárgyalásokat. Ahol megvan az akarat, ott a megoldás sincsen messze. És most pedig eh, azt szeretném elmondani, hogy nem kételkedem abban, hogy a litván elnökség mindent megtesz majd a sikerért, de nagyon nehéz helyzetben vannak önök is. Nagyon sok ország csak takarékoskodni akar, és nem látja a tényeket. Nekünk garantálni kell, hogy a bizottság olyan helyzetben legyen, hogy ki tudja fizetni a számláit. Köszönöm szépen. Jensen asszony, akkor most Alain Lamassur úr kap szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, a szót. A 2014-es költségvetés tervezetről és a 2013-as költségvetés módosításról szeretnék szólni, mert mind a kettőnek ugyanolyan politikai megkötéssel kell szembenézni, nevezetesen a három intézmény között kötött korábbi ö, megállapodást, ö, amelyre korábban került sor. Ez azt jelenti, hogy a 28 kormány el kell, hogy kötelezze magát a lehető legmagasabb szinten. Ennek ellenére a költségvetési miniszterek a 2014-es költségvetés tervezetről nem figyelnek oda, amelyet ke- szeptember másodikán fogadtak el a bizottsági javaslat alapján, azon prioritások vonatkozásában politikai szinten, amelyet közösen fogalmaztunk meg. A biztos úr is említette, a fiatalok, a kutatás, a foglalkoztatottság, az Erasmus, a strukturális alapok vonatkozásában, amelyek a növekedést támogatják. A kérdésem azt lehet, hogy mire való a koreper? ha nem képes a költségvetési minisztereket tájékoztatni azon döntésekről, amelyeket az Európai Tanács hozott politikai szinten, és ezt jogi szinten érte, érvényre is juttatni. A parlamentnek kell figyelnie oda, hogy a minisztereknek szót fogadjanak a állam és kormányfők. A több éves pénzügyi keretről hónapokon keresztül tárgyaltunk. Aztán megszületett a megállapodás tavaly júliusban a parlamentben nagy többséggel. Eljött a pillanat tehát mindenki számára, hogy most már a jó hiszemű módon járjon el, hiszen ünnepélyesen fogadkozott mindenki, ugyanis azt az elvet követtük, hogy addig nem egyezünk meg semmiben, amíg mindenben nem egyezünk meg. Ez megtörtént, úgyhogy most már csak alkalmazni kell. Pacta sunt servanda, ahogy mondták a régi rómaiak. Ugyanez a helyzet a módosított költségvetési tervezettel és a kifizetési elő, kötelezettségvállalásokkal 2013-ra. A bizottság a második részt is megszavazta, 3,9 milliárd magasságában, Nos, amíg nincs megállapodás az első lépésben egy olyan hatóság részéről, amely a tanácsot képviseli, a 2014-20-as többéves pénzügyi keret módosításáról nem lehet szavazni a parlamenten belül. Az MFF-ről most akartunk végszavazni, holnap, most pedig a második októberi plenárisról van szó, és ha, van, és ha kell, még tovább elhalasztjuk ezt. Nos, köszönet a litván elnökségnek, hogy az elvet elfogadták, amelyet az előző elnökség nem, és nagyon remélem, hogy ezen alapokon meg tudunk állapodni, hogy az idei és a 2014-es minden problémát meg tudjuk oldani, minden politikai döntés megszületett, most már csak alkalmazni kell őket. Köszönöm szépen. Mr. Köszönöm szépen, Lamassur úr. Most pedig ismét Rimkunas úr Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. Szeretném megköszönni Janusz Lewandowski biztosnak, Holmeyer asszonynak és Jensen asszonynak, és Alan úrnak hozzászólását. Nagyon hasznos véleményeket hallottunk. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy jól megértsük egymás álláspontját. Hogy a bizottság és a parlament hogyan viszonyul. A tanács 2014-es költségvetés tervezetéhez. Ezt elértük, megismertük egymás álláspontját, ez pedig megnyitja a kapukat a tárgyalások előtt, hogy a következő hónapokban megtárgyaljuk a 2014-es költségvetést. A mai vita véleményem szerint nagyon jó kiinduló pontja a további tárgyalásoknak. Szeretném hozzáfűzni, hogy számolunk a bizottság támogatásával, hiszen hagyományosan a becsületes bróker szerepét játsza a bizottság, itt most Janusz Lewandowski szerepében. A litván elnökség és saját magam is mindent megteszünk azért, hogy pozitív eredményeket érjünk el. Köszönöm figyelmüket, és a parlamentnek sok sikert kívánok, hogy megvizsgálja a tanács álláspontját, várom a tárgyalásainkat októberben és novemberben. Köszönöm. Köszönöm szépen. A vitát ezzel lezárjuk, és akkor áttérünk a La Via jelentésre. Numero 2 del 2013 aumento le previsioni